Mi kell ahhoz, hogy sokkal inkább a munkahelyek teremtésére figyeljenek? Köszönöm. Pán Paska, prosím, pane poslanče. Baska úr a következő. Köszönöm szépen. Tisztelt tanács,